Um, Happy New Year, everybody! Jó reggelt kívánok a kollégáknak, köszöntök mindenkit. Nagyon jó, hogy ismét találkozhatunk. Egy kicsit uh, későn kezdünk, de most itt az ideje, hogy elkezdjük az ülést. Az első napi rendi ponttal indítanék. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy uh, közvetítjük ezt a mai ülést, kivéve a zárt ajtók között megvitatott témákat. A napirend persze változhat menet közben. Azt hiszem, hogy a bizottság is csatlakozik majd 9 óra 40-kor. Lehet, hogy tartunk egy rövid szünetet azon napirendi pont előtt. Ha nincs ellenvetés, akkor elfogadhatjuk a napirendet? Nincs ellenvetés, úgyhogy akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük remek. Az elnök közleményével szeretnék indítani. A december 3-ai ülésen a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a január és június közti időszakra a következő jelentéseket osztják ki. Jogalap, Melchior asszony a Renew-tól, szubszidiaritás Le Breton úr az ID frakciótól, a peres ügyek, a Didier úr, a néppártól komitológia, jogalkotási hatáskörök és delegált jogi aktusok Tuszán asszony, ha nem tévedek a zöldektől, és kodifikáció, valamint felővizsgálat az ECR kapja meg, de úgy tudom, hogy még nem eldöntött, hogy ki lesz a jelentéstevő. A raportőrök kinevezése előtt bejelentett témákban ugye a kodifikáció, a jogalap és a felülvizsgálat esetében a bizottságokban fogjuk lezárni a vitát még a szavazás előtt. Tuszán asszony a zöldektől fog foglalkozni Ferhostat túlmentem jogának felfüggesztésével, Szezsurné úr foglalkozik Álvaro Amaro mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó kérelemmel, és Halicki úr lesz a raportőr, aki Gunnar Beck mentelmi jogának felfüggesztési irányra nyúló kérelmet fogja ismertetni. Iván García del Blanco, az előadó, illetve kapcsolattartó személy, aki az EU-IPO kérdésével foglalkozik decemberig, 2021 decemberig, és megállapodtunk abban is, hogy a következő saját kezdeményezés jelentéseket fogjuk elkészíteni. A sportrendezmények szervezésével kapcsolatos kihívások, határon átnyúló szervezetek és egyéb egyesületek, a kerő gondosság és a vállalati felelősségvállalás, fenntartható vállalati irányítás, valamint a vállalatok felelősségvállalása a környezeti károk okozásáért. Az első négy téma esetében jogalkotási témákról van szó, a másik két anyag esetében pedig nem jogalkotási jelentésről. Egy szóbeli kérdést is fogunk készíteni a háromdimenziós nyomtatású illegális termékek témányában, és Thierry Breton biztos meghívjuk, valamint Vesztaget biztost az egyik következő ülésünkre, és meghívjuk a bizottságot is, valamint a magas szintű csoport egyik képviselőjét, aki tájékoztat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos felelősségvállalásról és egyéb kapcsolódó digitális technológiákról a mai napon. A következő pontunk pedig a jegyzőkönyvek elfogadása, és amennyiben az ülés végéig nem érkezik ellenvetés, a december 3-ai ülés jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintjük. Két jegyzőkönyvet nem hagytunk még jóvá, ezek novemberi ülésekre vonatkoznak, és a következő januári ülésünkre készülnek el. A szubszidiaritás témájában nincs pont, és elérkeztünk az ötös napi rendi ponthoz. A bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei. Szájer úr az előadó, aki ma nem tudott eljönni. Úgyhogy Fosz úr volt olyan kedves, és jelezte, hogy az ő nevében, úr nevében ismertetni fogja ezt a témát, úgyhogy Fosz úr, ha készen áll, akkor megadom önnek a szót. Köszönöm. Go. Okay. Thanks. Um, so, uh, on behalf of Mr. Zayer, who can't be here, you may... Köszönöm. Szájer úr nevében, aki nem lehet itt, uh, Juncker úr 2016-os éves beszédében 2017. februárjában eh, a beszéde alapján februárban elfogadott eh, egy rendeletjavaslatot, a komitológia alapján az Európai Bizottság arra vonatkozóan, hogy a végrehajtási aktusok eh, elfogadása átláthatóbb legyen. A bizottság eh, arra tett javaslatot, hogy eh, a komitológiai rendszer jól működik akkor, amikor többségi eredmény születik, ugyanakkor számos érzékeny témában nem képes vagy nem akar véleményt nyilvánítani, és ezzel bonyolultabbá válik a helyzet. A rendelet tervezet az ilyen problémás esetekre, nevezetesen a GMO-k engedélyezésére, vagy a glifoszátra hasonló esetekre vonatkoznának, amikor is soha nem állt össze a minősített többség a tagállamok között, akár az engedélyezés mellett, vagy akár ellene, ami azt jelentette, hogy a fellebbviteli bizottságban nem alakult ki vélemény. E, amennyiben nincs vélemény sem mellette, sem ellene, tehát gyakorlatilag nincs vélemény, nem tud véleményt megfogalmazni a bizottság, akkor a, a fellebbviteli bizottság, akkor az Európai Bizottság e, bizonyos körülmények között elfogadhatja az aktust, e, vagy úgy gondolhatja, hogy nem fogad el ilyet. A bizottság úgy véli, hogy a tagállamoknak felelősséget kell kell vállalniuk ezekben a konkrét esetekben is. Éppen ezért a bizottság számos javaslatra tett, számos változtatásra tett javaslatot annak érdekében, hogy csökkenjen a vélemény nélküli kimenetel, a szavazási szabályokat változtatná meg a feleviteli bizottságban, amelyel a tartózkodások lehetősége csökkenne, e, például e, miniszteri szinten a feleviteli bizottságban, illetve a nemzeti szavazatokat nyilvánosságra hoznák, és e, a tanácshoz lehetne előterjeszteni az ügyeket, amennyiben nincs vélemény. Az európai parlament az AFKO, Indre, INTA, ENVI és ECON eh, bizottságokban eh, született vélemény ehhez a témához. A bizottságok úgy vélik, hogy a jelenlegi komitológiai eh, keretet kell megtartani, mert az működik, ugyanakkor úgy vélik, hogy a transzparenciát növelni kell a tanácsban, ezt az egész eljárást megrekedt a tanács jogi szolgálata egy negatív véleményt adott ki a rendeletre vonatkozóan. A tanács álláspontja szerint a rendelet tervezet megsérti az intézményes kiegyensúlyozottság elvét, illetve e, betüremkedik a tagállamok hatáskörébe, és a tisztességes együttműködés szabályait is e, aláása. E, így e, eléggé problémásnak tűnik a jövője ennek a rendelettervezetnek. Köszönöm ezt a csodálatos összefoglalást, mondja az elnök. Tényleg köszönöm. Van-e valaki, aki ehhez hozzá kíván szólni? Come, can I mm-hmm. come to you? Uh, first of all, uh, happy new year to, to all. Uh, <laughs> my own. Először is mindenkinek boldog új évet kívánok. kollégám nem tud részt venni ezen az ülésen, mert eh, most van a Libének is az ülése, de eh, nálam is van egy írásos feljegyzés, és így tudok hozzászólni. És akkor most eh, olvasom. A komitológiai rendelet felülvizsgálata az egyik visszamaradott munka az előző mandátumból, a mechanizmusok arra szolgálnak, hogy a végrehajtási jogi aktus gyakorolni tudja a bizottság abban az esetben, amikor a két komitológiai bizottság egyike sem tud véleményt kialakítani, mert nincs minősített többség a tagállamok részéről. A bizottság egy felhatalmazó határozatot kénytelen elfogadni. E, ez egy probléma a bizottság számára, hiszen nincs politikai támogatottság az ilyen e, döntéseknek. Ugyanakkor e, ezek az ügyek gyakran közvetlen kiatással vannak az európai polgárokra vagy vállalkozásokra, különös tekintettel például olyan ügyekre, mint a glifoszát az élelmiszeriparban, vagy a génmódosított szervezetek. A politikai érzékenység miatt a tanács eh, nem nyilvánít véleményt. Nagyon örülünk annak, hogy eh, a viták elkezdődtek itt a parlamentben és a Júri Bizottságban, eh, és folytatjuk a munkánkat. Nagyon óvatosan kell eljárnunk, hogy ne elfogadhatatlan üzenetet küldjünk, ugyanis nem az Európai Parlament eh, miatt kerül zsákutcába ez eh, a eh, téma. A mi feladatunk az, hogy a tanácsot noszogassuk munkára. Volát asszony egyetért azzal, hogy meg kell változtatni a szabályokat annak érdekében, hogy kizárjuk, csökkentsük a vélemény nélküli kimeneteleket, ami azt jelenti például, hogy csak a résztvevőket számítsák, résztvevő tagállami képviselőket számítsák be, amikor a minősített többséget számolják. Amennyiben nincs vélemény, akkor fellebbviteli bizottságot miniszteri szinten is össze lehessen hívni, és ilyen módon rábírni a tagállamokat, hogy vállaljanak politikai felelősséget érzékeny témákért. Az átláthatóság számunkra, frakciónk számára nagyon fontos. Éppen ezért a fellebbviteli bizottság szavazati eredményeit nyilvánosságra hoznánk. Ez felelősséget és elszámoltathatóságot jelentene. Ami fontos, az az, hogy a döntéshozatali eljárás átláthatóbb legyen. Csak hogyha növeljük az átláthatóságot, akkor tudjuk rábírni a tagállamokat, hogy felelősséget vállaljanak a döntéseikért. A, az Európai Parlament felülvizsgálati jogát is meg kell erősíteni a komitológiai járásban. Volet asszony Szájer, nem tudom, jól ejtem el nevét, úrral nagyon szívesen együttműködik a jövőben is, csak úgy, mint a többi árnyék előadókkal, e, e, és e, jövő héten lehetőség nyílik arra, hogy a plenárison is beszéljünk erről a témáról, hiszen lesz egy idevágó bizottsági és tanácsi közlemény. Szeretném, hogyha ezt a jegyzőkönyvhez csatolnák. Köszönöm. Thank you, Mr. Durand. Merci beaucoup, je serai un peu moins formel. Köszönöm. Kicsit hivatalos leszek, vagy keves, kevésbé leszek hivatalos, nem kérem, hogy ezt vegyék ki jegyzőkönyvbe, amit mondok. FOSZ elnök úr bemutatójának mindenképpen az volt az érdeme, hogy nagyon minőség és világos volt. Két dolgot szeretnék kiemelni. Az első nem egészen helyes, hogy minden jól működik a bizottság szintjén. Mégpedig azért, mert a bizottság bizonyos tagállamok hanyagságát szenvedi el, akik inkább nincsenek jelen a szavazás pillanatában, hogy ne legyen lehetséges minősített többséget létrehozni, tehát inkább távol maradnak, ez nagy klasszikus bizonyos parlamentekben a szavazásnál nem nálunk és gyakran a bizottság nagyon politikai jellegű döntést hoz az egészség, ugye a GMO-k, vagy a polgárok számára fontos témákban, mert a bizottság nem akarja vállalni a felelősségét. És a parlament egy olyan helyzetbe kerül, amikor kifogással kell élnie. Ez nem jó helyzet szerintem. Rendszeresen elleneznünk kell ezeket a dolgokat, blokkoló helyzetek alakulnak ki, Persze a mi célunk nem az, hogy valamit szétromboljunk, tehát nem rendkívül jó a helyzet bizonyos témákat illetően. És mindenképpen fejlődésre van szükség. A bizottságnak kis elege van abból, hogy valahogy a tanács és egyes nagy lobbista csoportok közé szorul, mint a Monsanto, mert nem tudnak dönteni. Tehát vagy engedélyezni kell, mondja a Monsanto, vagy pedig egy bírósági eljárást indítok, ami nagyon sokba fog kerülni. Tehát mindenképpen előre kell vinni a dolgokat. A bizottság nem működik megfelelően a e tekintetben, mert egy harmadik felleviteli szintet vezet be egy olyan helyzetben, ami már blokkolva van. Hogyha továbbra is azt a logikát követjük, hogy miniszteri szinten kell maradnunk, vagy talán e fölötti szinten, akkor semmi nem történik majd. És itt van egy véleménykülönbség a korábbi mandátumhoz képest, illetve azt illetően, amit ma hallottam. A bizottság nem akarja mozgatni a vonalakat, azt mondják. A bizottság blokkol, tehát a tanács blokkol, tehát hogyha a tanácsban nem változik a helyzet, akkor az a kockázat áll fenn, hogy nagyon sokáig kell majd várnunk. Fontos lenne, hogy a parlament aktívan avatkozzon be ebbe a helyzetbe. Döntenünk kell például az AFKO-ban, én ott jelentéstevő voltam, és a véleménye az AFKO-nak ismert, ezt közzétettük, ez egy kicsit előrelépést jelentett, és fontos ahhoz képest, vagy azzal ellenkezőleg, amit hallottam, hogy a parlament független álláspontot foglaljon el. A tanács álláspontja gyakran nem mozdul el. Fontos az, hogy a parlament a bizottságot kövesse, de egy kicsit átláthatóbb feltételek mellett, és fontos az, hogy előre vigyük ezáltal a dolgokat. Ma nem tudjuk rendezni a helyzeteket, például a többség kérdéskörét, ez viták és elnyékjelentéstevői ülések tegyet képezi majd a jövőben de ne elégedjünk meg azzal, hogy csak azért, mert a tanács blokkolja a helyzetet, vagy a helyzet nem drámai, ezért maradjon minden a régiben. Nem, fejlődésre van szükség, és fontos az, hogy a tanács meghallja a véleményünket, fontos döntéseinket, és azt is, hogy az eddigi homályos működési módot már meg kell szüntetni, hiszen a szavazatokat nem teszi közé a tanács, a tagállamok iránymutatásai szintén nem ismertek, homályosak, egy modern demokrácia így nem működhet, és sokan itt közünk azt akarjuk, hogy az EU demokratikusabb legyen, akkor jogalkotóként nem működhetünk ilyen homályos módon. Átláthatónak kell lennünk, beleértve a komitológia kérdését. Köszönöm, elnök asszony. Thank you very much. Um, I have Mr. Le Breton. Köszönöm szépen, Le Breton úr. Merci, madame. Köszönöm, elnök asszony. Először is boldog új évet mindenkinek. Ma az Európai Bizottság végrehajtási aktusairól beszélünk. A bizottság ugye egy biz- komité vagy egy panasz után fogadja el ezeket, és nagyon gyakran történik az, hogy ezek a tagállami bizottságok nem képesek véleményt alkotni, mert ez minősített többség kell, akár ellenzik, akár helyeslik az adott kérdést. Ez a bizottság szerint a probléma. A javaslatunk innen ered, de ha a probléma fennáll, akkor a javasolt megoldások szerintem nem elégségesek. Fosszúr hát a kifizett álláspont sem. Mi ez a két javaslat? Az első abban áll, hogy a minősített többséget nem szerűsítsük, és ott csak azon tagállamokat vegyük figyelembe, akik szavaznak, akik részt vesznek, tehát akik tehát a távolmaradást azt úgy kell tekinteni, hogy az adott tagállamok ki akarnak maradni a döntéshozatalból. Ez szerintem nem megfelelő megoldás, és a tagállamok előjogaival ellentétes, amelyeknek igenis joguk van arra, hogy ne, ne legyenek jelen, vagy akár tartózkodjanak. Nem tudom, hogy miért kellene egy ilyenfajta álláspontot szankcionálni, amelyet igenis el lehet foglalni. A második javaslat azt javasolja, hogy adott esetben egyfajta harmadik szintű fellebezést vezessenek be, egyfajta fellebezési bizottságot, ilyen keresztül a tanácshoz lehet fordulni, és ez egy nagyon súlyos dolog szerintem politikai szempontból. Talán nem értettem jól, hogy milyen az EU szellemisége, de hát a tanács a bizottság fölött áll, ezt gondoltam én legalábbis de a javaslat teljes mértékben megfordítja ezt a rangsort. Tehát a tanács kiad egy véleményt, mely szerint, amelyet a bizottság akár nem is követhet. Hát szerintem ez egyáltalán nem így van, nem így működik az Európai Unió, én nem ilyen Európai Uniót akarok, és azt hiszem, hogy az európai polgárok sem ezt akarják. Én tehát ezen javaslat ellen fogok szavazni, hogyha ezeket a jelenlegi formájukban megőrzik. Matem Csiszon, is next. Tuszán asszony. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Arra térek vissza, amit Lebreton úr mondott. Gondolkodjunk el azon, hogy mi is Európa, mit akarnak az európai polgárok, illetve mit történnek az Európai Unió intézményei folyosóin, és hogyan lehet garantálni, hogy átláthatóság uralkodjék, és felelősségvállalás azok részéről, akik döntéseket hoznak olyan kérdésekben, amelyek mindannyiunkat érintenek. Azt hiszem tehát, hogy tovább is ösztönözni kell ezt a reformot. A most, mostanáig védte ezt az Európai Parlament, és Pascal Durand is emlékeztetett mindenre. most visszatérve a reformok tartalmára, én azt szeretném kiemelni, hogy hogyan lehet előrevinni ezt az ügyet, mi legyen a munkatervünk, az ütemtervünk, hogyan tudjuk együtt mobilizálni az összes politikai frakciót és a tanácsot, hogy lépjünk előre a kérdésekben. A jövő héten remélhetőleg lesz egy vita a plenárison, amely lehetővé teszi, hogy előre lépjünk ebben az ügyben a parlament részéről. Thank you. Köszönöm. Fosz úr. Köszönöm szépen. Alapjában véve tulajdonképpen az összes hozzászólónak igaza van. A kérdés pusztán az, hogy pragmatikusan hogyan tudunk előrelépni, hogyha a tanács továbbra is blokkolja a kérdést, akkor valószínűleg a ciklus végén is ugyanúgy foglalkoznunk kell még ezzel, mint most. Szerintem most két megoldás kínálkozik. Egyfelől az, amit az előadó már fél éve is javasolt, nevezetesen, hogy felszólítsuk a bizottságot arra, hogy ezt az anyagot mondja vissza, indítsa újra, és egy új folyamatot kezdjünk el, vagy egy másik lehetőség. Ha a tanácsot valamilyen módon rá tudja venni a parlament arra, hogy ezt hagyja jóvá valamilyen más megállapodás keretében, pusztán ennek a lehetőségét jelenleg nem látom. Nem tudom, hogy mit tehetnénk, ha úgy esetleg az AFKO-ban volna erre lehetőség, talán ez lenne egy járható út, de mi garantálja végeredményben azt, hogy mégis előre tudunk lépni. Ezért igazából nem tudom, hogy gyakorlatilag mi lenne a legjobb. Az a meggyőződésem, hogy a legjobb az lenne, ha feloldanánk ezt a blokkoló magatartást azáltal, hogy visszavonjuk, valami újat dolgozunk ki, amit a tanács is jóvá hagyhat, máskülönben azt hiszem, hogy nem tudunk előrelépni. Igazából csak ezt a két lehetőséget látom jelenleg. Köszönöm, Tuszán asszony. Non, Nos, azt hiszem, hogy elfelejtettem mondani, hogy Foszúrral ellentétben remélem, hogy nem vagyunk zsákutcában. Jó lenne, hogyha itt az Európai Parlamenten belül le tudnánk zárni ezt a dossziét, ugyanakkor azon elemek között, amelyek inkább kedvezőek a meghallgatások során, ugye meghallgattuk a jelenlegi biztosunkat a szakbizottságban, és Sefkovics úr óhaj az volt, hogy bizonyos témákat illetően növeljük az átláthatóságot. Jó lenne, ha meghívhatnánk ide, és le folytatnánk ugye majd ezt a vitát a plenárison is, de ugye majd ide is meghívhatnánk a biztos urat, és megnézhetnénk, hogy hogyan lehetne ezt a dossziét előrevinni. vinni fennáll itt a politikai szendék, és szövetségesünk lehet ő az átláthatóságért folytatott küzdelemben. Ugye itt egy teljes reformra van szükség. Ideig csak néhány előrelépés történt, egy kicsit megrekedt ez az ügy. Azt hiszem, hogy az új bizottsággal dolgoznunk kell azon, hogy újra induljunk ebben az ügyben. Thank you. Köszönöm. Nem látok senki mást aki jelentkezne. Nem tudom, hogy a bizottság szeretne ehhez hozzátenni valamit. Jó reggelt kívánok! Azt hiszem, nagyon röviden össze tudom foglalni. A javaslat hátterét egyértelműen megvilágították. Mi úgy gondoljuk, hogy a komitológiai keret jól működik. Ez egy olyan terület, amelyet célzottan próbálunk módosítani olyan problémák miatt, amelyeket ezen kevés számú, de elég bonyolult ügy kapcsán tapasztaltunk, és a különböző módosítók, a különböző módosítókat ismertették, és lehetőségünk nyílt arra is, hogy a javaslatot részleteiben kifejtsük, tehát igazából többet most nem tudok mondani. Láthattuk, hogy a tanács részéről volt némi vonakodás, és természetesen várjuk az Európai Parlament formális álláspontját is ebben a kérdésben. Ugyanígy eh, tudjuk azt is, hogy a parlament eh, plenáris ülésén a jövő héten lesz eh, erről a témáról egy eszmecsere, Meglátjuk majd, hogy ott hogy alakulnak a dolgok, de természetesen kíváncsian várjuk a parlament álláspontját. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, Fosz úr szeretett volna még valamit hozzátenni. Egy kérdést szeretnék intézni a bizottsághoz. Van-e valamilyen fajta jelzés, amely alapján arra számíthatnánk, hogy a tanácsban is történik valami? Igazából nem fedeztem fel semmilyen jelzést, nem érzékeltem semmit, de lehet, hogy ön látott valamit, vagy önhöz eljutottak bizonyos jelzések. Attól tartok, hogy ilyen jelzéseket az előrelépésről, a tanács részéről nem tapasztaltunk. Duran úr. Azt hiszem, hogy nem lett jobb jelzés, mint egy állásfoglalás és egy világos szöveg a társjogalkotó részéről, amely nem más, mint az Európai Parlament, így legalább politikát folytatunk. A tanács nem mozdult meg, kértük mi hivatalosan, hogy mozduljon meg egy állásfoglaláson, egy nagy többséggel elfogadott állásfoglalásra, és ez lehetővé teszi, hogy a tanácsot arra ösztönözzük, hogy el kell mozdulni a jelenlegi álláspontjáról. Hát nem itt a tyúk és a tojás kérdéséről van szó, hát a tanács nem mozdult meg, arra van szükség, hogy megtegye ezt. Eljött ennek a pillanata, hogy erre ösztönözzük, és nem kell várnunk a következő és a következő ciklust. Arra van szükség, hogy a parlament végre valódítás jogalkotóként működjék ezen témában, és a komitológia tárgyában fejezzük, hogy mit is akarunk. A tanács mindig a kifogásokat jelzi, és mindig csak időt veszítünk, és ez nem jelent minőségi munkát. Egy folyamat végén kifogással élünk, de azért van egy döntéshozatali séma már, és szerintem ez nem egy normális helyzet. Demokratikus szempontból ez egy nagyon súlyos téma, sok ilyen súlyos téma van az emberek egészségét illető, mint a genetikai módosítások és a többi, és én ezzel a helyzettel egyáltalán nem vagyok elégedett. A tanács hanyagul jár el, és nekünk a szemébe kell ezt mondanunk, és ezt csak egy erős állásfoglás formájában tehetjük meg. Thank you. Köszönöm. Megint nem látok senki mást, aki szeretne hozzászólni. Egy eszmecserét akartunk tartani ebben a témában, azt hiszem ez sikerült is. Vannak nézeteltérések persze annak kapcsán, hogy hogyan lehetne feloldani ezt a helyzetet a jövőben, de most megtartottuk az eszmecserét, a következő lépés pedig a jelentés tervezet előterjesztése, amire a februári ülésen kerül majd sor mindenki számára ez így világos. Ez lesz tehát a következő lépés, és köszönöm mindenkinek az eszmecserében való részvételt. Várjuk majd, hogy mi történik ezzel a folyamattal a jövőben. Köszönöm. Lezárjuk akkor az ötös napi rendi pontot. Hatos napi rendi pont. A bizottság előadása a mesterséges intelligenciával és más megjelenő digitális technológiákkal kapcsolatos felelősségről. Remélem, hogy itt van már a bizottság. nyomon követtük a mesterséges intelligencia és kapcsolódó technológiák témájában a bizottság munkáját, ezért várjuk most a vonatkozó munkacsoport jelentését ebben a témában. Különös érdeklődéssel követjük ezt, ugye a témát ugyanis egy saját kezdeményezésű jelentést tervezünk kidolgozni a polgári felelősségvállalás témájában Stelkmayer a DJ Just-tól fogja ismertetni ezt a jelentést, és ezt követően megnyitom a vitát, hogy meghallgathassuk az észrevételeket. Ha készen áll, akkor parancsoljon öni a szó. Yeah. Thank you very much. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, hölgyeim és uraim, nagy örömmel vagyok itt. Először is szeretném megköszönni a meghívást. Ez egy nagyon biztató jel, és én emlékszem még a 2017. februári júri állásfoglalásra, amely arról szól, hogy a robotikának a polgári jogi szabályai tisztázni kellene, és én azt gondolom, hogy ez volt a leg népszerűbb állásfoglalásuk, ha szabad így fogalmazni. Nagyon jól együttműködtünk akkor a Júri Szakbizottsággal, és remélem, hogy ez a konstruktív együttműködés továbbra is megmarad. Szeretnék egy előzetes megjegyzést tenni. Az a dokumentum, amit most osztottunk ki önöknek, ez a jelentés, ez és itt hangsúlyoznom kell, nem egy bizottsági dokumentum. Ez egy jelentés független szakértőktől, akik tanácsot adnak a bizottságnak. A bizottság nem alakított még ki álláspontot a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, kivéve azt a politikai útmutatást, amit von asszony adott, de ennek kialakítása egyébként folyamatban van. Az biztos, hogy ez most még nem bizottsági dokumentum, de azért elmagyarázom önöknek, hogy milyen véleményt kaptunk a szakértői csoporttól. Röviden a kiinduló pont. A bizottság 2018 áprilisában egy közleményt adott ki a mesterséges mesterséges intelligenciáról. Ez három pillért nevezett meg, mint lehetséges csapás irányát jövőbeli munkának. Az első az iparpolitika, kutatáspolitika, a második a készségek, ami egy nagyon fontos téma, a harmadik <clears throat> pedig a megfelelő etikai és jogi keretek. Annak idején a három dimenziót említett, az etikai alapvető jogi, a második a termékbiztonsági, a harmadik pedig a felelősségi szabályok vagy dimenziók. Ezek szorosan összefüggnek egyébként egymással. A bizottság akkor létrehozott egy kétágú szakértői csoportot, és ez a jelentés az egyik ág jelentése a szakértők részéről. Az egy első a termékfelelősséggel foglalkozott, a második pedig ajánlásokat fogalmazott meg a bizottság szem, számára, hogy hogyan lehet a felelősségi szabályokat rendezni holisztikus módon a mesterséges intelligencia, illetve a kialakult technológiák körében. Hogyan is zajlott ez a munka a szakértői csoportban? Az első lépés az volt, hogy megnézték a létező hatályos nemzeti szabályokat. A szakértői csoportban is nagyon sok területről joghatóságból származó szakértők voltak, megvizsgálták, a parlamentnek is volt egy embere, megvizsgálták a hatályos nemzeti jogszabályokat abból a szempontból, hogy mennyire képesek azok reagálni a mesterséges intelligenciára. Az első lépés után a második lépés az volt, hogy megnézték technikai szakértők segítségével, hiszen ott jogászok ültek, megnéztek felhasználási eseteket, smart homes, autonóm gépek, orvosi robotok, stb. És mielőtt megnézték a ne, meg, mielőtt meg, miután megnézték a nemzeti szabályokat, illetve a felhasználási eseteket, a szakértők megbeszéltek egy sor horizontális kérdést, és ez, ennek eredménye ez a jelentés, eh, amit eh, most kaptak önök is készhez. Röviden, és megpróbálom akkor tényleg rövidre eh, fog, röviden összefoglalni azért, hogy lehessen vitatkozni róla, illetve lehessen kérdéseket feltenni. A szakértői csoport arra jutott, hogy nem kell újra feltalálni a kereket, a tortjog ugyanis a közmozdony megjelenése óta alkalmas volt arra, hogy kezelje a felelősségi kérdéseket. Mindig is képes volt erre, nem kell a jogellenes károkozásért való felelősséget újra feltalálni. E, és újra írni. Tehát ez volt az első konklúziójuk. E, azonban rámutattak e, bizonyos mesterséges intelligenciával kapcsolatos kihívásokra is. Ebben ezeket elolvashatják a jelentésben, én hármat emelek ki. Az első az autonómia, az opacitás, illetve a kapacitás. Az autonómia azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia képes arra, hogy bizonyos kereteken belül döntéseket hozzon saját maga. Az opacitás azt jelenti, hogy nem feltétlenül egyértelmű, még a fejlesztők előtt sem, hogy hogyan hozza ezt a döntést az autonóm intelligencia. Gyakorlatilag ez a fekete doboz hatás. A komplexitás pedig azt jelenti, hogy a legtöbb mesterséges intelligencia applikáció egy eh, dolgok internete eh, rendszerben dolgozik, ahol nagyon sok szereplő és nagyon sok szolgáltatás és termék van, és ezek mind eh, kapcsolatban állnak egymással, és nagyon nehéz ezeket visszakövetni. Most nyilván ez le van egyszerűsítve, a jelentés ennél részletesebben foglalkozik. Ennek a három kihívásnak az összessége valamint további kihívások nagyon nehézé teszik azt, hogy azonosítsuk azt, hogy egyáltalán ki lehet felelős azért a kárért, ami bekövetkezik. És nagyon nehézé teheti azt is, hogy visszakövessük azt, hogy hol volt a hiba és végső soron nehézé, nehézé teszi az áldozat számára, hiszen neki kell bizonyítania, a jelenlegi jogellenes károkozási felelősségi rendszerekben. E, az okokozatot a hiba és a bekövetkezett kár között. Nehéz bizonyítani. És e, ezek azok a konkrét kihívások, amelyeket a mesterséges intelligencia jelent a tortjogban. A szakértői csoport szerint ez eh, zavart okoz, és olyan eredményt keletkeztet, ahol nagyon nehéz, vagy lehetetlen, vagy egyszerűen nagyon-nagyon drága az áldozat számára bizonyítani. És kártérítést kiharcolni egy olyan kárért, amit egy mesterséges intelligencia applikáció okozott. A szakértői csoport szerint ez gyakorlatilag megakadályozhatja az áldozat hozzáférését a hatékony igazságszolgáltatáshoz. E, második e, stádiumban azt vizsgálta a munkacsoport, hogy milyen kihívások állnak milyen kihívások előtt áll jelenleg a jogellenes károkozási felelősségi rendszer. E, jelenleg ugye többféle állításon alapszik. Tehát ha valaki kimegy eh, itt most eh, az épületből, és a rű Vircen átkelve mondjuk őt elüti egy autó, akkor három, eh, Belgiumban négy alapon perelhet. Az első ugye perelheti a, a, a vezetőt, hogyha hibát követett el, megsértette a kreszt. A termék gyártóját is perelheti, hogyha a termék hibás volt, az autó hibás volt, és van egy objektív felelősség, majdnem minden tagállamban létezik ez, itt az áldozatnak nem kell hibát bizonyítania, hanem egész egyszerűen a forgalomban tartó ellen lép fel, és azt mondja, hogy a kár abból származik, hogy az autót használták. Tehát három potenciálisan felelős személy ellen lehet féle keresetet indítani. Ebből csak egy van harmonizálva EU szinten, a termékfelelősségi irányelv, amely minden tagállamban el lett fogadva, a többit a nemzeti jog szabályozza, és nincs harmonizálva. És ezt a helyzetet vizsgálta a szakértői csoport. Milyen, mire jutott? Azt mondta a szakértői csoport, hogy nem kell újra feltalálni a kereket, nem kell a tort jogot teljesen újraírni, de bizonyos kiigazításokra szükség lehet itt a jogellenes károkozásért a felelősség területén. A szakértők azt mondta, a szakértői csoport megkülönböztet kockázat alapján applikációkat, alkalmazásokat az alapján, hogy magas kockázatú vagy kis kockázatú alkalmazásokról van szó, és ez alapján javasol módosításokat, tehát ez egy kockázat alapú megközelítés, amely egyébként összhangban van a mesterséges intelligencia magas szintű munkacsoporttal, amely vizsgálta az etikai és alapvető jogi megközelítéseket, és ők is kockázat alapú javaslatokat tettek. Nézzük akkor most a magas kockázatú alkalmazásokat. Ez most csak néhány. Csak néhány példát hoznak. Ezek olyan alkalmazások, ahol az átlagembert kockázat éri, és nagyon magas szintű a kockázat, mert életek kerülhetnek kockázat, az életeket kockáztatja, vagy nagy értékeket, és nyilván itt a, teljesen autonóm mesterséges intelligenciáról van szó. Ezek azok az elemek, amelyek alapján a magas kockázatú, magas kockázatú alkalmazásokat megfogalmazza, megdefiniálja a a munkacsoport. Csak néhány esetről van szó, ugye az autonóm vezetésű járművek, a drónok, a csomagküldő robotok, tehát csak néhány, néhány példa. A nagy többség alkalmazása, az alkalmazások nagy többsége az alacsony kockázatú. Tehát a magas kockázatú alkalmazások a szakértői csoport szerint úgy kezelendőek, hogy kiterjesztjük a jelenlegi normál autókra vonatkozó szabályokat a magas kockázatú alkalmazásokra. Tehát objektív felelősséget kell bevezetni erre, Eh, illetve kötelező biztosítást kell előírni, ahogy az egyébként az autóbiztosítási irányelvben a hagyományos autókra már most is igaz. Ez azt jelenteni, hogy az áldozatnak csak azt kell bizonyítania, hogy a magas kockázatú eh, magas kockázatból valami megjelenik a kárban, e, és nem kell e, hibát vagy kauzalitást e, bizonyítania. És ez, ehhez járulna egy kötelező biztosítási rendszer, tehát ugyanúgy, hogy most, ha valakit elüt egy autó, akkor a biztosító a, a biztosító fizet. Ez könnyű, és nagyon jól működik, és hasonló rendszerben gondolkodnak a szakértői munkacsoportban. Nézzük az alacsonyabb kockázatú alkalmazásokat, ami a nagy többsége a mesterséges intelligencia alkalmazásoknak olyan praktikus témákat praktikus témákat, példákat tudok mondani, mint az autonóm főnyíró, a műtőrobotok, tehát ezek esetében azt mondják, hogy tartsunk ki a jelenlegi kárfelelősségi szabályok mellett. Esetleg néhány csavart kell meghúzni, hogy hozzáigazítsuk a rendszert a kihívásokhoz és ezek eh, gyakorlatilag eh, a bizonyítási teherrel kapcsolatosak. Többféle megoldásra tesz javaslatot eh, a szakértői csoport, és ezek közül a legtöbb a bizonyítási teherrel foglalkozik, tehát azt mondják meg például, hogy hogyan lehet enyhíteni a bizonyítási terhet, vagy hogyan lehet megfordítani a bizonyítási terhet, vagy legyen általános bizonyítási teher, vagy egy általános enyhítése a bizonyítási tehernek, vagy átterhelése bizonyos esetekben. És az egyes konkrét eseteket a szakértők szerint például az alábbiak alkotják. Egy egyes tagállamok az autonóm kocsiknál már gondoltak erre a e, logging e, kötelezettségre, bizonyos adatokat, e, most ezt hipotetikusan beszélek, 15 perccel a baleset előtt elérhetőek az adatok, mert naplózza a rendszer. Hogyha ezek az adatok naplózba vannak, akkor ezek átadandóak az áldozatnak, és onnantól kezdve könnyen tudja bizonyítani, hogyha nincs naplózva vagy eltárolva az adat, vagy nem hajlandó átadni az áldozatnak az adatokat, akkor megfordul a bizonyítási teher. Vagy össze lehet kapcsolni mindezt kiberbiztonsági vagy termékfelelősségi szabályokkal, amelyeket nyilván rá kell igazítani, hozzá kell igazítani a mesterséges intelligenciához. Kiberbiztonsági szabályok például kezelni tudják azt, hogy a termék hogyan fejlődik, hiszen állandó frissítések vannak. Jön egy frissítés a termelőtől, és mégsem frissül a rendszer. És ez mondjuk kiberbiztonsági standardokat sért hogyha az operátor mindent megtett annak érdekében, hogy frissítsen, akkor azt mondja a csoport, hogy a károkozási felelősség marad, az áldozat kell, hogy bizonyítson. De hogyha elmaradt a frissítés az operátor részéről, és nem tartotta be a kiberbiztonsági szabályokat, akkor vagy enyhülnek, vagy pedig megfordulnak a bizonyítási szabályok, terhek. Még egy példát említenék a módosítási javaslatokra, és ez pedig a más személy cselekményért való felelősség egyes jogállamok, egyes jogrendszerekben létezik. Mondjuk, ha egy orvos végzi el a műtétet, és és hibát követel, akkor lehet perelni az orvost is, illetve a kórházat is. A kórház azért felelős, mert alkalmazottja az orvos. Nagyon mások a szabályok tagállamról tagállamra, de alapvetően a e, munkáltató felelős azért, e, amit a munkavállaló csinál, a hibájáért. Ehhez nem akarunk hozzányúlni, mondják a szakértők, ez maradjon nemzeti jogi rendszer, nagyon mások most is a rendszerek, hagyjuk úgy, ahogy vannak. De hogyha a kórház mesterséges intelligenciával helyettesíti az emberi doktort, ettől még nem mentesüljön a felelősség alól csak azért, mert egy robottal cserélte le az embert. E, gyakorlatilag ez, ez ekvivalencia elve. Ez az egy, egy másik javaslat. Nagyjából tehát ezek a javaslatok, a főbb javaslatok a szakértői csoporttól, és ahogy ezt mondtam, ez nem egy bizottsági anyag, ez egy szakértői csoport javaslata, tanácsként kaptuk, köszönöm a figyelmüket, és akkor várom a kérdéseiket. Köszönöm. Um, thank you very... Köszönöm szépen, Staudenmayer úr. Nagyon hasznos és egyértelmű volt ez az összefoglalás. Először Karen Melchior következik. Köszönöm szépen a prezentációt. Említette a mesterséges intelligenciának a műtétek során való bevetését is. Azt szeretném megkérdezni, hogy miért a magas kockázatú applikációkról beszélt, amikor ezt orvosi helyzetekben is felhasználják, hiszen ott gyakran az egészségre vagy az emberi életre való kockázatot is jelenthetnek, amennyiben valami félre sikerül alkalmaznak-e ekvivalenciákat, vagy felhasználják-e a károkozási felelősség egyéb formáit az orvosi helyzetekben. A második kérdésem pedig az, hogy említette ezt a fekete dobozt, például a gépi tanulás és az mesterséges intelligencia összefüggésében. Elképzelhető-e az, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása során megköveteljük azt, hogy ki tudják fejteni, hogy mit tesz a mesterséges intelligencia. És egy kérdésem, konkrétabban Dániára vonatkozik, ugyanis polgárjogi együttműködés terén Dánia opt-outot élvez. Az új európai szintű jogalkotásra vonatkozó javaslatok esetében érvényes lenne a Dán opt-out, és ebben az esetben Dániára nem vonatkozna ez a jogszabály. Köszönöm. Köszönöm ezeket a kérdéseket. Először is a szakértői csoport, amikor az objektív felelősség alkalmazását veszi fontolóra, figyelembe veszi a nagy kockázatú alkalmazásoknál azt, hogy a nyilvánosság, az emberek mennyire vannak ennek kitéve, illetve azt is figyelembe veszi, hogy az emberi élet és a biztonság szempontjából ez a kockázat mit jelent. Nem teljesen egyértelmű, hogy ezt kumulatívnak tekintik-e, de azt hiszem, hogy erre gondolnak, és ez azt jelenti, hogy a az objektív felelősség a jelentésben csak olyan kockázatokra vonatkozna, amelyek kumulatívan ezt a két elemet gyakorlatilag összekapcsolják. Ez azt jelenti, hogy az önáltal említett példákban az önműködő műtő robotok esetében egy nagyon nagy érték érintett, az emberi élet és az egészség, de nem jelent kockázatot az emberek nagy többségére a nyilvánosságra nézve, csak az érintett betegekre nézve jelent kockázatot. E tekintetben tehát a szakértői csoport valószínűleg arra következtetésre jutna, hogy a kockázat alacsony, nem állítaná azt, hogy alacsony értéket képviselne, de a károkozási felelősséget a kisebb kiigazításokkal alkalmazná, ahogyan azt említettem. Említette a fekete doboz hatást, illetve a gépi tanulás folyamatát. Valóban ez egy nagyon fontos kérdés. Képesnek kell lennünk kifejteni azt, hogy a mesterséges intelligencia mit tesz. Éppen ezért említettem, hogy ez az egyik oka annak, amit a különböző dimenziók nagyon szorosan összekapcsolódnak Valószínűleg az összes dimenzión, dimenziót tovább kell fejlesztenünk, de utalnék ennek kapcsán a mesterséges intelligenciával kapcsolatos bizottság által létrehozott magas szintű csoport munkájára. Ők pontosan ezzel a kérdéssel foglalkoztak. Nyomon követni, auditálni, elmagyarázni fontos, hogy a mesterséges intelligencia hogyan működik. Ez tehát egy nagyon lényeges aspektus. Ami pedig a Dán opt-outot illeti, nem vagyok szakértője ennek a témának, de ha jól emlékszem, ez az igazságügyi együttműködése kapcsolatos fejezetre vonatkozik a szerződésben, nem pedig olyan jogi aktusokra, amelyek a szerződés 114-es cikkére épülnek. De említettem, ez itt egy szakértői csoport által készített jelentés, ez nem a bizottság álláspontját képviseli, tehát nem állíthatom, hogy a bizottság így vagy úgy vélekedik a jelentésről, a javaslatról, csak ezt a választ tudom adni, és ebben az összefüggésben elmondhatom azt, hogy annak idején, 2017. februárjában a 114-es cikk alapján kérte ki a Juri a bizottság véleményét. Gyakorlatilag ennyit tudok mondani, nincs kiforrott bizottsági álláspont a mesterséges intelligenciáról, ezt szeretném nagyon határozottan leszögezni, lesz majd ilyen álláspont, de ez politikailag még nem lett jóváhagyva, kivéve azt, ami a politikai iránymutatásban, az elnök iránymutatásában szerepel, ő pedig egy koordinált megközelítést jelentett be az, a mesterséges intelligencia etikai és humán vonatkozásairól. Karen, szeretnél egy kiegészítő kérdést is feltenni? Köszönöm. Nagyon köszönöm Stadmeyer úrnak az előadást ezen jelentéssel kapcsolatosan. Két dolog fontos számomra. Egyrészt a kiberbiztonsági kérdés, amelyet megemlített, ez egy nagyon lényeges probléma, hogyha a dolgok internetéről beszélünk, akkor nem csupán a gyártó és az alkalmazó között áll fenn egy kapcsolat, hanem egy ö, robot esetében talán egy másik alkalmazás ad egy megbízást, egy ö, impulzus révén, tehát két robot kommunikál ebben az esetben egymással, két technikai berendezés. Sokat hallottunk az adatbiztonság kérdéséről, hogy ez egy szerepet játszik, és itt a, nem csupán a a végső programozásban jelenik meg, hanem lehet még ehhez hozzá tanulni, és esetleg bizonyos impulzusok vagy hibás parancsok más eredményhez vezetnek. Tehát itt uh, a visszakövetés az nem annyira egyszerű, tehát az adatbiztonság, a robotok irányítása az első dolog, a külső impulzus révén, hogy hogy lehet ebbe a felelősségi rendszerbe ezeket bevonni, ezeket figyelembe venni ezen rendszerben. Aztán ez a ö, veszélyeztetési osztályozás egy nagyon érdekes szempont. lehetséges, hogy például itt vannak ezek a fűnyírő robotok, mint alacsony kockázatú alkalmazások, hát az is elképzelhető szerintem, hogy ez egy nem biztonságos készülék, hogyha például játszó gyermekek vagy házi állatoknak okoz kárt egy ilyen készülék, és akkor felmerül a kérdés, hogy itt mi volt a kiinduló pont, hogyha mesterséges intelligenciát használó készülékekről beszélünk, tehát ezzel még foglalkozni kell, és egyáltalán ki készíti el ezt az osztályozást? Ki dönti el, hogy melyik készülék, melyik csoportba tartozik, hogy melyik biztonságos, melyik nem biztonságos? Például egy ilyen fűnyíró robot esetében bizonyos esetekben ezek nem biztonságos készülékké válhatnak bizonyos helyzetekben. Tehát itt számomra pont pontosan ez a döntő kérdés, hogy ki az, aki ezt az osztályozást elvégzi, és aztán ki lesz ez a biztosítónak a kötelessége, vagy nem. Nagyon köszönjük a kérdést, ami a kiberbiztonságot, illeti és a dolgok internetét. Ez természetesen egy rendkívül fontos terület, és ahogyan ön teljesen helyesen említ, itt a sok probléma között fennáll az a probléma is, hogy nagyon nehéz azt meghatározni, hogy ki tette az adott dolgot, és hogyha ez sikerül, akkor még ott van egy kiegészítő nehézség, hogy például a hackerek, akik valamit tettek, vagy nem felelhetőek, vagy fizetésképtelenek. Ez probléma. A szakértői csoport is felveti ezt a problémát a jelentésében, és azt is megemlíti, hogy itt még csak tapogatózó meggondolások vannak. Ez egy nagyon nehéz terület, hogy hogyan lehet itt megoldást találni bizonyos szoros feltételek mellett arra az esetre, hogyha hackert nem lehet azonosítani, avagy a hacker fizetésképtelen hogy lehetne esetleg egy alapot létrehozni, vagy hasonló megoldás merül fel. De csak nagyon óvatosan, elővigyázatosan vetik fel ezeket. A szakértők tudják, hogy ez egy nagyon nehéz probléma, ami itt felmerül. Ezért a jelentésben nagyon óvatos megfogalmazások találhatóak erre a témára vonatkozóan. Ön említette azt is, hogy a hiba az nem biztos, hogy a kiinduló programozásban van, és harmadik személy is lehet részes itt. Itt a tárgyak interneténél valóban felmerül ez a probléma. Két kommenter ehhez. Lehetnek olyan esetek, amikor a mesterséges intelligencia úgy működik, ahogyan ennek működnie kell, tehát nincs hiba a működésében. Ha például vannak kísérletek az autonóm utcatisztító robotok használatára. Egy ilyen robot például lemegy a járdáról, vagy egy szűk utcában, ugye hirtelen oda kilépeli egy gyermek a járdáról. Az algoritmus úgy van kialakítva a robot esetében, hogy emberiket nem okozhat, tehát kikerülné az adott szemét, a gyermeket nem ütné el, de van egy másik lehetőség is, hogy például egy autóban okozhat kárt egy ilyen robot. A mesterséges intelligencia úgy működött ebben az esetben, ahogyan működnie kell, nincsen ö, hiba, de mégis kárt okozott. Ez egy további bonyodalom. És hogyha sokan részesei ennek, a tárgyak internete ez egy komplex rendszer, akkor felmerül az a kérdés, és nem csupán a hackerek esetében, hogy hogyan lehet azonosítani, hogy ki a felelős. Ez nagyon nehéz, hogy óvatosan fogalmazzak. Végezetül a kérdését a, illetően a fűnyírókra és az esetleges ö, ö, felelősségvállalásra. Persze, hogy az autonóm fűnyírók károkat okozhatnak. Az első évben a szakértői csoportban emlékszem egy sajtójelentésre, miszerint 10 fűnyírót teszteltek, és egy műanyag kis babát tettek a fűre, és a 10 fűnyíróból kettő ráment a műanyag lábára ennek a babának. Hát ilyen dolog ilyen fennállhat, hogy ilyen kockázat. A szakértői csoportok ezeket az eseteket nem tekintik magas kockázatúnak, mert itt nem a nyilvánosság van érintve annak teljességében, hanem az adott ház lakói vagy vendégei, és ezért a jog jelenlegi formájában érvényesül kis kis, kiagiz, kis kiigazításokkal, ezt elégségesnek tekintette a szakértői csoport. Kivégzi az osztályozást? Hát itt először azt kell elmondanom, nem ismételhetem elégszer, hogy ez a szakértői csoport jelentése, és itt nem jelentjük ki, hogy ezt végrehajtják, vagy jelentés formáját ölti majd minden javaslat önti, ölti mindez. Tehát nyilvánvaló az, hogy az osztályozás egy rendkívül fontos döntés. Tehát ez egy mindenképpen politikai döntés, hogyha ezt elvégzik. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Fossz úr, a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Stademeyer úr, én is boldog új évet kívánok önnek. A legegyszerűbb témát választotta ki ebben a ciklusban. Köszönöm önnek az ismertetést, a szakértői csoport munkájának ismertetését. Az a benyomásom, nem tudom, hogy ebben a jelentésben is ez így megfogalmazódik-e, de ha a szakértői csoport arra utal, hogy a tagállamokban különböző károkozási, felelősségi vagy kártérítési megoldások már vannak, akkor szerintem komolyan nem lehet szándék az, hogy a mesterséges intelligencia kapcsán a digitalizáció korában a különböző adatok és alkalmazásoknál az legyen tényleg a szándékunk, hogy megint egy digitális belső piacot feldarabolunk. Egy ilyen jelenség már előfordult, és azt hiszem az előző ciklus butaságait nem lenne szabad megismételnünk, hogy ismét irányelveket dolgozunk ki, hanem alapvetően arra kellene törekednünk, hogy a digitális belső piacot kellően komolyan vegyük, és egységes szabályokat dolgozunk ki. Én minden esetre a frakciómnak mindig azt javasolnám, hogy ne irányelveket alakítsunk ki ebben a témakörben, hanem tényleg egy digitális belső piacot tervezünk, és ezzel foglalkozzunk. Számomra ez az mesterséges intelligencia kapcsán is kulcsfontosságú, hiszen ez a határokon átnyúló jellegű, és ha ennyire feldarabolódik, akkor kérdés, hogy a folyamat végén, végeredményben ki a felelős, illetve melyik károkozási felelősségi rendszer érvényes. Éppen ezért az egységességre kellene szerintem törekednünk. És felmerül Marion Weizmann kérdése is, ami a veszélyek besorolását illeti. Egy ilyen bonyolult szabályozásnál, amikor végeredményben az egyén már azt sem tudja, hogy milyen jogok illetik meg a különböző tagállamokban, vannak-e egyáltalán bizonyos jogai annak függvényében, hogy nagy kockázatú vagy alacsony kockázatú az applikáció, szerintem ez így nem vezet előbbre a jogi struktúrákat nem lenne szabad annyira túl bonyolítanunk, inkább egyszerű megoldásokat kellene keresnünk, ahelyett, hogy ezt túlbonyolítanánk, azért, mert mindig differenciálunk, ami mellett persze vannak érvek, de ennek ellenére szerintem el kellene gondolkodnunk azon, hogy nem lehetne ezt a rendszert a túlzott differenciálás helyett inkább egyszerűsíteni. Említettük a digitális tartalmakat is, az előző ciklusban az update-ekkel is foglalkoztunk. Ha összehasonlítjuk a kérdéseket, és azt mondjuk, hogy az autóknál ez és ez a helyzet, és vannak különböző károkozásra vonatkozó felelősségvállási rendszerek, én úgy tudom, hogyha voltak például jobb fékrendszerek, az ember nem volt arra kötelezve, hogy az autógyártóhoz forduljon és kicserélje az autóban a fékeket, a, font, a kiberbiztonság fontos, lehet, hogy nem eh, sikerült százszázalékos biztonsággal kialakítani, az update-ek is fontosak, a frissítések, de szerintem egy ilyen frissítésre vonatkozó kötelezettség, és eh, ezt eh, a fogyasztóra hárítani, a fogyasztót kötelezni erre, a mesterséges intelligencia kapcsán ez szerintem nehéz. Véleményem szerint más megoldásokat kellene találnunk, vagy úgy egyszerűsíteni a megoldásokat, hogy az egyén végeredményben tisztában legyen a kötelezettségével, és a rendszer továbbra is jól működjön. A bizonyítás terhének megfordításával kapcsolatban, amit ugye említett a szakértő csoport, ennek kapcsán nem tudom, hogy a jegyzők könyvek gyártása, illetve a logging kötelező legyen-e. Az adatvédelemnél ugye mindig dokumentálni kell, hogy mi és mi történt. De, ahogyan említettem, szerintem sürgős lenne az egységes szabályozás, hogy valóban elmozduljunk egy digitális belső piac felé, és ne csak mindig beszéljünk erről, nem szabad, hogy 27 vagy 28 különböző felelősségvállalási rendszer működjön, ami pedig a komplexitást illeti. Szerintem ez csak ott indokolt, ahol tényleg szükséges, ugyanakkor inkább az egyszerűsítésre kell törekednünk, hiszen a világ már így is éppen elég bonyolult. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm Fosz eh, úr, és önnek is boldog új évet kívánok. Az első kérdése természetesen egy nagyon politikai kérdés, sajnálom, de ezzel kapcsolatban nem tudok még állást foglalni, de tudjuk a tagállamokkal folytatott egyeztetéseinkből, hogy egyeztetnek arról, hogy a felelősségvállalási, illetve károkozási rendszer igazodik-e a mesterséges intelligenciához, ami pedig a besorolást illeti, illetve azt, hogy ez túlbonyolítja a szabályozást. Említette, hogy egy bonyolult témát választottunk ki, és valóban ez így van, ez bonyolult. A kérdés az, hogy át tudjuk-e vágni ezt a Gordiuszi csomót, és találunk-e egy egyszerű megoldást, és egy ilyen bonyolult témát tudunk-e megfelelően szabályozni. Egy valamit azonban figyelembe kell vennünk, amit a magas szintű csoport is javasolt, nevezetesen azt, hogy egyensúlyra kell törekednünk. Meg kell őriznünk az egyensúlyt egyfelől az áldozatok számára egy méltányos kártalanításra van szükség, nem szabad, hogy rosszabb helyzetben legyenek, mint a hagyományos értelemben vett áldozatok, ugyanakkor az innovációs igényeket is figyelembe kell venni. A mesterséges intelligenciában nagyon komoly lehetőségek rejlenek, gazdasági lehetőségek, és a 2018-as mesterséges intelligenciáról szóló közleményben a bizottság azt fejtette ki, hogy mi ezeket a lehetőségeket szeretnénk kiaknázni. Ha egyáltalán politikai intézkedéseket hozunk, ezek által a az innovációt szeretnénk ösztönözni. Ezen két nagy horderejű politikai cél között egyensúlyt kell teremtenünk. És annak idején a mesterséges intelligenciával foglalkozó magas szintű csoport azt javasolta, hogy minden egyes gondolatnál, elképzelésnél ebben a témában ezt kockázat, a kockázatokból kiindulva kell kiépíteni és ezt veszi át a magas, illetve alacsony kockázat alapján való besorolás, de végeredményben ez egy politikai kérdés, úgyhogy a továbbiakban erről nem tudok szólni. Ami pedig az update kapcsolatos kötelezettséget illeti, és a két irányelvet, a digitális tartalmakról, illetve a digitális elemeket tartalmazó termékekről, az európai jogba bekerült első alkalommal egy frissítésre vonatkozó kötelezettség, és ha emlékeznek, ott is szerepel egyfajta egyensúly, hiszen egyfelől azt határoztuk meg, hogy a kereskedő köteles rendelkezésre bocsátani a frissítést, ami persze egy terhet ró a kereskedelemre, hiszen gyakran nem a kereskedő teszi ezt meg, nem ő látja ezt a feladatot, hanem egy harmadik fél. Másfelől azonban azt is megjegyeztük, hogy a fogyasztó amennyiben nem használja fel ezt a frissítést, nem hivatkozhat a frissítésre, amennyiben nem a szerződéses feltételeknek megfelelően működik a termék. Tehát itt szerepel egyfajta egyensúly, és ezt így hagyta jóvá a jogalkotó. Az update-ek természetesen egy nagyon lényeges területet jelentenek a különböző új modern technológiáknál, hiszen a termékek az életciklusuk során változnak, és ezeket a frissítéseket az üzemeltető, a gyártó, a fogyasztó és harmadik felek használják fel, de hogy aztán mit tesz ezekkel a fogyasztó, az egy másik kérdés. Ugyanakkor a megoldás, amit a két irányelvben kidolgoztunk, az az, hogy egy ilyen egyensúlyra kell törekednünk. Ami pedig az utolsó megjegyzését illeti, a kötelező logging. Ez megfelel annak, amit a magas szintű csoport is megállapított a jelentésében. Az adatvédelmi irányelv tekintetében bizonyos adatokat kell megőrizni, és ezeket az áldozat rendelkezésére bocsátani. Amennyiben ez nem történik meg, akkor sor kerülhet a bizonyítás terhének megfordítására. Köszönöm. Thank you very much. Um, Mr. Didier is next. Köszönöm, Didier úr a következő. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm eh, a bemutatót, köszönöm a szakértőknek, akik hozzárultak ehhez a jelentéshez egy nagyon fontos témával kapcsolatosan. Ön felvetette a bizonyítási teher megfordításának lehetőségét bizonyos helyzetekben. Én nagyon ragaszkodom ahhoz az elvhez, miszerint eh, a, a, eh, a kér mezőre hárul ez a bizonyítási teher, nem pedig az áldozatnak kell, hogy kötelessége legyen az ö, ártatlanságát igazolni. Persze lehetnek kivételek ezen elv alól, ez mindig is létezett a különböző jogrendszerekben, de a kérdés, amit szeretnék felvetni, az az, hogy vajon önök meghatároztak -e egy elvi kritériumot, amely lehetővé teszi, hogy meghatározzák, hogy mikor kell ettől a bizonyítási teher elvtől eltérni. Ez esetenként egyedi esetekben történik, vagy a pénzügyi értéktől függ, vagy más pontos szabály határozza ezt meg. Nem ellenzem azt, hogy létezzenek kivételek ezen általános elv alól, hogy a kérelmezőnek kell biz, mm, bizonyítani a kérelmezőre hárul a bizonyítási teher, ugyanakkor, hogyha vannak kivételek, ezeket szigorú szabályok mentén kell meghatározni. Eln- ö, válasz, köszönöm szépen ezt a kérdést. Ön egy olyan dolgot nevezett meg, ami nagyon fontos, mely szerint a kérelmezőre hárul a bizonyítási teher. Ez a szerződésen kívül felelősség esetén az áldozatnak kell bizonyítani a bizonyos kritériumokat ezen szerződés ellen kívüli esetekben, de ön joggal emeltek ki, hogy a nemzeti jogok nagy része kivételeket irányzott elő Franciaországban. A szerződésen kívüli felség létezik, az orvosi személyzet szemmel, és számos tagállamban van ilyen a szakértői csoport elmélyült vitát folytatott ezen témáról, hogy vannak olyan esetek, amikor a helyzet specifikus jellege okán az áldozat nehézségekkel szembesül, szinte megoldhatatlan nehézségekkel szembesül, azt illetve, hogy bizonyítsa a jogait, a jogosultságát. És itt a nemzeti jogrendszerek kivételeket irányoznak elő, mindenféle jellegű kivételek vannak. A szakértői csoport emiatt kötelezettséget vállalt, hogy lefolytatja a vitát ebben az irányban, mert lehet, hogy vannak kivételek a nemzeti jogrendszerekben. Ez az első észrevételem. Második észrevételem. Ön kérdezte, hogy van-e pontos kritérium Megint csak, elnézésüket kérem, megint csak azt emelem ki, hogy mi semmit nem határoztunk meg, még nincs pontos irányvonal ezt illetően. A szakértői csoport inkább egyfajta irányokat javasolt, hogy milyen irányba haladjunk. Világos az, hogyha bizonyos irányokba elindulunk, amelyek vagy alternatívok, vagy kumulatív jellegűek, ezeket mindenképpen finomítani kell, jobban a részletekbe kell bocsájtkozni, és meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet ezeket sokkal részletesebben meghatározni. Most csak ennyit tudok mondani. Tehát vannak bizonyos gondolkodási irányok, amelyeket a szakértő csoport javasolt ezen témában ön kritériumokat vagy lehetőségeket is felvetett, hogy egyedi esetek legyenek ezek, vagy a kár mértékétől függjön ez, vagy elvi kritériumokat lehetne meghatározni? Nincs ezzel kapcsolatos véleményem, de világos, hogy a szakértői csoport vitájában a jogbiztonság kérdése nagyon lényeges szerepet játszik. Arról is szó volt, hogy ez legyen a tagállamok hatásköre, akik esetről esetre döntenének ebben. Ez egy lehetőség, de a vita során fel vetődtek lehetséges kockázatok a jogbiztonsággal kapcsolatosan. Tehát itt két elv szegül szembe egymással, amelyeket egymással összhangba kell hozni. Most sajnos nem tudok többet mondani erről. Very much. Um, I have Mr. Le Breton and then Mr. Köszönöm, Le Breton úr van még a listán. Mr. Le Breton. Vele Merci, madame. Köszönöm, elnök asszony. Valóban fontos eh, a mesterséges intelligenciáról elgondolkozni, és ezt tesszük ma is, különös tekintettel a polgári felelősségi szabályokra, hogyha kár következik be egy autonóm robot miatt eh, én itt hallottam néhány gondolatot itt a szakértői jelentésből, nevezetesen a kötelező biztosítás gondolatát, vagy azt, hogy enyhítsük vagy fordítsuk meg az áldozatok javára a bizonyítási terhet. Nekem azért vannak még kérdéseim, különösen kettő. Az első az, hogy ha már az előző ciklusban gondolkoztunk a felelősségről, ott megfogalmazódott egy hipotézis, hogy a robot kap-e jogi személyiséget, kaphat-e jogi személyiséget. Azt gondolom, hogy ez egy eléggé <clears throat> kényes téma a, bizottságnál is. 300 kutató írt eh, a bizottságnak, hogy ne kapjanak jogi személyiséget a robotok vagy az, az intelligencia. Eh, ön mit gondol erről? A második kérdésem az globálisabb. Van már egy irányelv eh, arról, hogy mi legyen a hibás termékekkel, milyen felelősségek merüljenek fel az okozott kárnál. Ki az, aki felülvizsgálja ezt az irányelvet e, egy külső ügyvédi e, iroda, illetve nincs -e ebből fakadóan e, egy objektivitási probléma. Köszönöm a kérdését. A szakértői csoport nagyon is tudatában van ennek a kutatói levélnek, amit ön is említett, és ezzel kapcsolatban is volt egy vita, Itt van a bizottságnak valami fajta álláspontja, hiszen 2017-es februári állásfoglalásukban önök felvetették a jogi személyiség kérdését, a bizottság eléggé szkeptikus volt. A szakértők ugyanebben az irányban mentek el, még határozottabban nem gondolják azt, hogy a jogi személyiség egy olyan jogintézmény lenne, amely e-, ennek a célnak megfelel. A fő érv az volt, hogy mi célja lenne ennek. Mert hogyha egy jogi személyiséget adunk a robotnak, az nem oldja meg a problémákat. Hogyha jogi személyiséget adunk a robotnak, akkor ezt az új jogi személyt el kell látni például olyan vagyonnal is, amelyből aztán kifizetheti a, a kárt és ki fogja ezt a, a, az alapot feltölteni. E, nyilván az, aki mögötte felelős. Tehát valójában nem oldja meg a problémát, ez volt az első elv, ez volt az első érv, e, tehát nagyon határozottan ellene vannak annak, hogy a mesterséges intelligencia jogi személyiséget kapjon. Ami pedig azt az irányelvet illeti, amely a hibás termékekről szól, az, azokért való felelősségről. Van egy jelentés ezzel kapcsolatban, és itt már a bizottság megfogalmazott néhány dolgot, de a másik szakértői csoport, amiről már beszéltem az elején a felvezető előadásomnak, konkrétan foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy az az irányelv alkalmas-e jelenlegi formájában arra, hogy, hogy a kihívásokat kezelje. Vagy módosítani kell. Elég világos, hogy ezzel kapcsolatban bizottsági álláspont nincs, de ez is egy fontos tétel lesz majd a bizottsági döntéshozatalban. Sajnos nem tudok többet mondani a kérdésére. Köszönöm. González Pons úr követ. Oh, not Mr. González Pons. <laughs> Um, so I think, um, thank you. Vagy még... se kért szót. Uh, úrnak köszönjük ezt a nagyon alapos uh, megvizsgálását a témának. Tudjuk, hogy az elkövetkezendő hónapokban nagyon érdekelni fog ez a téma bennünket, és eh, biztos vagyok benne, hogy folytatjuk ezt a hasznos beszélgetést eh, önnel. Eh, a mai is nagyon hasznos volt, köszönjük. Csodálatos. Ezt le is zárjuk akkor ezt a napi rendi pontot, és következnek a szavazások. So the first vote Um, Először a jogalapról szavazzunk a 40-es cikk alapján. Ez a, az elektronikus teherszállítási információval kapcsolatos, ugyanis itt három véleményt kértük, az, kértek tőlünk a 40-es cikk alapján Kérem, hogy akik távoznak, azok ezt csendben tegyék meg, mert a szavazó képviselőknek tudniuk kell, hogy miről szavaznak. Okay. Um, Tehát eh, a Libe és a Tran bizottságtól érkezett ilyen kérdés. Eh, Roberti úr, nem tudom beszélni, akar-e mielőtt a Roberti úr, nem? Nem, mielőtt szavazunk, nincs rá szükség. Tehát az első vélemény arról van, hogy eh, az európai határőrizeti nem működik? Um, the European Border and Coast Guard. Eh, a határ és parti őrség eh, dokumentumai, autentikus vagy hamis dokumentumok, eh, illetve visszavonása egy fellépésnek. Megnyitom a szavazást. Could everybody be quiet, please, because the members need to be able to hear which things they are voting. Kérem, hogy halkan legyenek, mert nem hallják a képviselők, hogy miről szavazunk. Az első az európai határ és parti őrséggel kapcsolatos anyag, a fadórendszer és a visszavonása a 98 per 700 per JHA tanácsi közös fellépésnek a Libe Bizottság kérte ezt, és ennek a jogalapjáról beszélünk. Megnyitom a szav- szavazunk, megnyitom a szavazást. Shall we take this vote by... Oh, no, this has to be a roll call. Okay, we need to wait.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 és a második jogalap egy rendelet tervezett az elektronikus teherszállítási információk 2018 per 0140 COD. Megnyitom a szavazást. I think one more. And we now close the vote. Lezárom a szavazást and that's passed. Ez átment, tehát megszavaztuk, és a következő megint csak joggalapról szavazás az Európai Parlament és a Tanács határozata arról, hogy felhatalmazzuk Németországot és Olaszországot, hogy bilaterális közúti közlekedési megállapodást kössenek Svájccal a 2019 per 0107 COD, illetve a 2019 per 0108 COD. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt is megszavaztuk. Akkor megyünk tovább, a 8-as napi rendi pont következik. Ehm, az e, szabályozási eljárással kapcsolatos szabályok módosítása. alapvetően arról szól, hogy intézményközi tárgyalásokat megindítunk, elektronikusan kell szavazni, 13 szavazásra van szükség, tehát a többség, megnyitom a szavazást. I'm closed. Lezárom. És akkor ezt is mm, elfogadtuk. Kilences napi rendi pont következik. Ez megint csak arról szól, hogy az ellenőrzésre történő szabályozás bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290-291 szikkéhez történő hozzáigazítása. 13 pozitív szavazat kell intézményközi tárgyalások megindításáról van szó. Megnyitom a szavazást. I'm closed. Lezárom és akkor ez átment szintén, megszavaztuk. A tízes napi rendi pont következik. A fogyasztó kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások. Ez megint szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról. 13 pozitív szavazatra van szükség. megint a szavazást. closed. Lezárom. Köszönöm, ezt is eh, megszavaztuk. 11-es napi rendi pont tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése, iratkézbesítés, szavazási intézményközi tárgyalások megindításáról megnyitom a szavazást. Lezárom. ezt is megszavaztuk. 12-es napi rendi pont. Tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyítás felvétel tekintetében történő együttműködés intézményközi tárgyalások megindítása. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ez is átment. 13-as napi rendi pont következik egy petíció a kereskedelmi szerzői jogi közös jogkezelő szervezetek által alkalmazott szerződési feltételekről egy petíció. Ez mir, miről szavazunk? Yeah. Okay. Um, does any member wish to take the floor? Kíván-e valaki hozzászólni, mielőtt szavazunk erről, nem? Breyer úr. Yes, fellow members, uh, uh, we cannot... Uh, um... Igen, Nos, mi nem tudjuk ezt a javasolt választ elfogadni, ugyanis ez nem orvosolja azokat a súlyos hiányosságokat, amelyek a rendszerekben jelentkeznek, és amelyekre a petíció is vonatkozik. Éppen ezért mi ellene fogunk szavazni. Thank you, Mr. Garcia Köszönöm. Garcia úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért szerettem volna csak hozzászólni, hogy gratuláljak eh, az elnöknek a válaszhoz, mert szerintem ez nagyon határozott, semmilyen fajta értelmezés nem tesz lehetővé erről a valóságról. Tehát lehet, hogy eh, valaki a gondolatok vagy a szlogenek világában ezt másképp látja, de a jog szempontjából ez teljesen egyértelmű, egy, egyértelmű válasz. Éppen ezért szerettem volna gratulálni, és ehhez az összefogláshoz, szintézishez is gratulálni. Köszönöm. Mr. Brian, last If I may just... Breyer úr, ha megengedi, akkor erre reagálnék. Természetesen itt egy jogrendszerről van szó, amely hatályos, de a petíció benyújtója szeretném megváltoztatni, és, a, és azt írják, hogy nem kellene ezt megváltoztatni. and unless... Hiszem, hogy akkor ezt az eszmecserét letudtuk, és mindenki szót kaphatott, tehát megnyithatjuk a szavazást. And closed. Lezárom. And that's passed. Thank you. Ezt elfogadtuk, 14-es napi rendi pont. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet átdolgozás. Akar valaki szólni? Nem? Akkor itt is csak szavazunk. Megnyitom a szavazást. And closed. Lezárom. Köszönöm. És a 15-ös napi rendi pont következik. Le úr költségvetési témája. Kíván valamit szólni? Ön vagy márki más? Nem, köszönöm elnök asszony. Nagyon sokat beszéltünk már erről a kérdésről, haszontalan lenne tovább húzni. There were a series of votes on the amendments módosítókról kell szavaznunk. Az első az az egyes módosító 2A bekezdéshez, megnyitom a szavazást. Any more? And now I'll close the vote. And... Lezárom a szavazást. Az előzőt elfogadtuk. Második módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító. Megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Négyes módosító. ezt is elfogadtuk. Ötös módosító, lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Hatos módosító. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Hetes módosító. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 8-as módosító. Lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk. 9-es módosító. Lezárom a szavazást. Ez elfogadva. Tízes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 11-es módosító. Bocsánat, 11-es jön. 12-es jön. 12-es, 13-as együtt szavazunk róluk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tizen... Az előző az a következő kimarad, tehát Tehát következik a teljes anyagról való szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Köszönöm. So, we now have to move into camera before... Akkor most a zárt ülés következik. Még egy dologról szavazunk. Egy-két perc kell ahhoz, hogy leállítsuk az online adást. Kérem, maradjanak itt, utána szavazunk. Next single vote or... It's a single vote. Just at this